Ezennel megnyitom a múlt hónapban félbe szakított ülésszakunk következő ülését, és sok tisztelettel üdvözlöm Herman van Rompuy urat, az Európai Unió tanácsának elnökét, akit először üdvözölhetünk ebben a körben az Európai Parlamentben. Minden ülés elején kb. 15 perc önszerveződés van, utána kezdjük el a vitát, mondom ezt elnök úrnak, és igen, nagy tisztelettel köszöntöm Barozó bizottsági elnök urat. Ő nem új vendég itt, az utóbbi öt évben már nagyon sokszor ült ezen a széken. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először néhány közleménnyel szeretnék élni önök felé. Nagy szomorúsággal kell, hogy közöljem önökkel, hogy a Brüsszel, a Brüsszel melletti